együtt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 nagyon ironikus, hogy magának, hogy én, mint a beszélek, én szélem a katállami. die präsidentin! die sitzung ist äh, wieder aufgenommen. das protokoll der gestrigen sitzung und die a tegnapi üléssel kapcsolatos szövegek rendelkezésre állnak. Vannak-e a jegyzőkönyvekkel szemben ellenvetések? Úgy látom, nincsen. Jó, akkor következő napi rendi pontunkra térünk át, a tanács, illetve a bizottság nyilatkozatai Mozambikban, Malaviban, Zimbabvében az aktuális helyzet az idai ciklont követően. Kicsit késésben van a tanács képviselete, mert szakbizottsági ülésen vesznek részt, ezért egy kicsit átrendezzük az ütemezés, és a biztos úrnak adok szót elsőként. Uh, Köszönöm szépen. Elnök asszony, az Európai Bizottság nevében szeretném először is kifejezésre jutatni személyes együttérzésemet a mozambiki áldozatok hozzátartozóinak, illetve a malabi Eh, áldozatok hozzátartozóinak milliós nagyságrendű eh, az érintettek száma, Zimbabvét is belekalkulálva. Nagyon sokszor elmondtam ebben a teremben, hogy Európa a szolidaritásról szól. Nem csak Európán belül, hanem Európán kívül is. Ezért mindhárom országot eh, támogattuk, sürgősségi segélynyújtással és szakértőkkel a helyszínen, a terepen. Engedjék meg, hogy összefoglaljam az európai válaszadásunkat. Először is, ami a pénzügyeket illeti, a ciklon lecsapását követően órákon belül azonnal segítséget nyújtottunk három és fél milliós eurónyi összegben. Légi segítséget nyújtottunk, ezáltal sikerült elérnünk azokat a területeket és azokat a közösségeket, amelyeknek tiszta vízre volt szükségük. Április 9-én további összegeket mobilizáltunk, 12 milliós nagyságrendben, humanitárius segítség nyújtás formájában, szociális támogatást is nyújtottunk a vízen felül, illetve a higiéniás feltételek biztosítására. Így tehát 15 milliós támogatást nyújtottunk. 4 milliót is rendelkezésre bocsátottunk ezeken felül, és kilenc tagállam, Portugália, Spanyolország, Franciaország, Ausztria nagy-Britannia, Luxemburg, Olaszország, Németország és Dánia, ezek az országok nyújtottak támogatást, azonnali támogatást, akiknek nagyon nagy köszönetet tartozunk. 57 Kopernikus térképet is ki tudtunk adni, azoknak a szakértői csoportoknak, akik a helyszínen nyújtottak segítséget a három országban. Hidrológiai szakértőket is ki tudtunk küldeni, akik a három érintett országban a betegségeknek a terjedését, mint például a kolera terjedését fel tudták mérni. Epidemiológusokat is a helyszínre küldtünk tehát és természetesen a helyszínre küldtünk egyéb szakértőket is a saját tagországainkból. Ők még mindig ott vannak Mozambikban, jelen pillanatban is, és életeket igyekeznek menteni. Röviden, hogy utaljak ezekre a csapatokra, a tímekre, mert azt gondolom, hogy be kell mutatnunk azt, hogy a saját csapataink kiváló munkát képesek végezni a terepen. Ahogyan elmondtam, ma még mindig ott vannak, és ők valóban hősöknek nevezhetők. Portugália orvosi csapatot küldött, Luxemburgia